az európai jogalkotás gyakorlatát, ha pedig nem, akkor mi a következő lépés? Ha meg egybeesik azokkal, akkor azt is mielőbb szeretnénk tudni, biztos asszony. Grazie per il gruppo Verde, l'onorevole Sargentini per 2 minuti e 30. Dank u voorzitter. En laat ik beginnen met het ook bedanken